például a kőolajkitermelés, illetve a ö, mérgező anyagok kezelése. Mindenki ö, ismeri a kőolajkitermelés ö, problémáit, kevesen tudják azonban, hogy a kidobott számítógépek, televíziók milyen mennyiségben szennyezik Afrikát, ezek az Európából, Koreából, az Egyesült Államokból érkezettek, és ugye a szemétlen rakókban sokan a nemesfémek, illetve a réz ki választására elégetik a hulladékot. Nagyon fontos tehát összekapcsolni a környezetvédelmet a fejlesztéssel. Nagyon fontos, hogy az ökoszisztémák fennmaradjanak, így lehet csak tisztességes életkörülményeket és egészséges körülményeket teremteni az embereknek. Hogyha nem vigyázunk, akkor gyakorlatilag megfizethetetlen marad az ökoszisztémák fenntartása. A Fejlesztési Szakbizottság alelnökeként szeretném üdvözölni a szakértőket, bízom benne, hogy őszinte és konstruktív párbeszédet fogunk folytatni. Mindenkinek köszönöm, hogy eljön részt venni ezen a meghallgatáson, és nagyon sok sikert kívánok. Most a meghallgatás két szervezőjéhez, Lövin és Címer asszonyokhoz fordulok. Kérem, hogy ők elnököljenek a meghallgatáson. Hát és adom a szót Lövin asszonynak, tessék. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó reggelt mindenkinek, és üdvözlöm Önöket ezen a meghallgatáson. Ahogy az alelnök már mondta, én fogom és a mellettem ülő hölgy levezetni a meghallgatást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a környezeti hanyatlásról és a szegénységről szóló meghallgatást én vezethetem le. Gyakran ez meggazdagodáshoz is vezet, de ez csak a világ amúgy is iparosodott részére igaz, és a világ másik része pedig annak az árát fizeti meg. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma, amiről beszélnünk kell. Mielőtt elkezdjük, szeretnék valamit bejelenteni. Az egyik az, hogy sajnos korábban lehet, hogy el kell mennem. Amikor szólnak nekem, akkor a halászati bizottságba kell mennem. Mert ott egy nagyon fontos téma merült fel, amely szintén kapcsolódik az ökoszisztémához. A másik bejelentésem az az, hogy a Dán vendégünk, Jakob Rasmussen, aki az e-hulladékról és ezek újrafeldolgozásáról számolt volna be tegnap informált minket, hogy nem tud eljönni, és sajnos ilyen rövid idő alatt nem tudtunk helyettest találni. Úgyhogy rögtön az első eset tanulmány után a meghallgatás lezárul. Úgyhogy folytassuk a programot. Szeretném üdvözölni Isabel Kempfet, aki az ENSZ környezetvédelmi főhadiszállásán, Nairobiban, a DEPI-nél egy fő technikai tanácsadó ebben a témakörben. Az emberi jogi ENSZ főbiztos alatt dolgozik, és a nagy tavak régiójáért felelős, és a nagy tavaki egyezmény emberi jogi aspektusát tanulmányozza. Ezen kívül a jogi alapú megközelítés a fejlesztés során ez a szakterülete. Mielőtt megadnám a szót neki, a milleniumi ökoszisztéma értékeléséről szólnék néhány szót, ez a meghallgatásunk alapja. Tényleg rövid leszek. A tengeri ökoszisztémákról szeretnék szólni. Ezek valóban nagyon hanyatlanak, és nekem nagyon közel áll a szívemhez ez a téma, hiszen ez halászati szakbizottság teljes tagja vagyok. A milleniumi értékelésnek az, egyik következése, hogy ez a hanyatlás a milleniumi fejlesztési célok elérésének és a betegségek és éjség elleni harcnak egyik fő faktora. Ez a tengeri ökoszisztéma hanyatlása az azt jelenti, hogy a globális halálomány 85%-át túlhalásszák, vagy teljesen kipusztul. A halálomány nagyon fontos lenne a tengeri ökoszisztéma szempontjából, és az úgynevezett kék szén, e, e, kék szén e, jelenség területén is. A veszteség értéke globális szinten az a lehalászott halálomány, amiről beszélünk, 50 milliárd dollárt jelent, és ez két trillió dollárnyit jelent hosszú távon. Úgyhogy hatalmas a probléma, és Izabel, nagyon örülök annak, hogy megadhatom ennek a szót. Tessék! Köszönöm szépen, Izabella! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Nagyon fontos arról beszélni, arról a félreértésről, hogy a fejlesztés és a környezetvédelme két ellenható erő lenne. A milleniumi ökoszisztéma értékelés azt mondja, hogy ennek a két területnek kéz a kézben kell járnia. Ezek nem egymás ellentétei. Szeretném üdvözölni az Európai Bizottság és más európai intézmények és politikai pártok képviselőit is. Két kollégámat hoztam el, Kriszt és Territ, a brüsszeli irodánkból, és ők is részt fognak venni a vitában. Először a milleniumi ökoszisztéma értékelésről szeretnék beszélni, arról, hogy miről szól ez, hogyan követjük nyomon, aztán a PEI-ről, ami nem más, mint az UNEP-nek egy kezdeményezése a szegénység elleni kezdeményezés, utána pedig a nemzeti szintre lebontott értékelésekről. Ez a része a millenium értékelésnek, hogy ez hogyan fonódik össze két országban, Ruandában és Tájföldön a politikai döntésekkel. Hogy kezdjek a kerettel hogy mi volt a millennium ökoszisztéma értékelésnek az alapelképzelése. Látják, hogy vannak ökoszisztéma szolgáltatások ezen a dián, nyilván az ökoszisztéma az alapja mindennek, innen szerezzük az élelmenket, innen szerezzük a jólétunkhoz szükséges elemeket, a vizet, a levegőt, az erdőt, és így tovább. Aztán vannak közvetett és közvetlen változási tényezők, például a közvetett a demográfia, a gazdasági változások, a jogi kereteknek a változása, a piaci rendszer vagy a tervgazdasági rendszer bizonyos országokban, az irányítás, a tudomány és a technológia és természetesen a kulturális és a vallási aspektusai a környezeti tényezők kezelésének. A másik nagy terület a közvetlen változásfaktorok, hogy hogyan alkalmazzák a földművelést, nagy farmokat valósítanak ennek, vagy kis üzemi, hogy milyen fajta földművelés folyik, vannak-e erdőmegőrzési, azon kívül sivatagazdálkozási tényezők, aztán milyen a terület, amelynek a változásait a klímaváltozás okozza, például vulkánok, és így tovább. Tehát látják, hogy ez a terület kihalt az emberi jólétre és az ökoszisztémára is. Felmerül a kérdés, hogy ezek a mozgató rugók, ezek az alapfeltételek hogyan hatnak ki az ökoszisztémára és az emberi jólétre, egészségre például fertőző betegségek esetén kiválthatja ezeket a rossz környezeti hatás, milyen szociális hatásokat indíthat be a környezeti változás, például korábban az emberek közvetlenül kötődtek a földműveléshez, ahogy ez változott, megváltozott az emberek közötti kapcsolat is ide kell vennünk az emberek közötti kapcsolatot és az egyéni döntésjogot a társadalomban. Nagyon fontos, hogy az ökoszisztéma szolgáltatás nem csak élelmet és erőforrásokat szolgáltatnak, hanem abszolút ö, aspektusai a társadalmi életünknek is. Amikor a milleniumi értékes elkezdődött, definiáltuk azt, hogy mik ezek az ökoszisztéma szolgáltatások. Ez egy holisztikus rendszer, nem csak élelmiszerellátásra használjuk, nem csak némelyek ellátására, hanem a természet körforgását jelenti ez, a termelést, termesztést, az erdő, a tenger, a tengeri ökoszisztéma használatát. Van azonban ennek egy jogi eleme is, például a környezetvédelmi változások és egyéb dolgokhoz is kötődnek jogi keretek. Tehát nem csak a víz és élelmiszerellátáshoz. Ahogy már mondtam, a kulturális funkció természetesen nagyon fontos. Gondolom sokan elhagyják Brüsszelt a hétvégén, hogy a tengerpartra menjenek, vagy az erdős területeken töltsek el a szabadidejüket. Ez a rekreációt is szolgál, másrészt ö, oktató jellege is van. Ezek mind-mind olyan aspektusok, amik részei a milleniumi ökoszisztéma értékelésnek. Mikor történt ez? 2001 és 2005 között állítottuk fel. Több mint 1300 tudós vett benne részt a világ minden részéről. Interdisziplináris megközelítést alkalmaztunk, társadalomtudósok, természettudósok is részt vettek benne megvizsgálták az ökoszisztéma történeti változásait, és ez hogyan katott ki az emberek jólétére és a régiók fejlődésére, és különböző elképzelési modelleket állítottak fel a jövőre nézve. Természetesen mindenhol nagyon nagy bizonytalansági tényező, hiszen a jövőről beszélünk, de megpróbáltak alapmodellezni bizonyos faktorok figyelemfételével és ezek kombinálásával, hogy milyen trendeket fogunk tapasztalni a következő 20-30 évben. Ez segített abban, hogy a globális vita a környezet és a fejlesztés kapcsolatára koncentráljon. Jelenleg az értékelések folynak. Itt láthatják, hogy létezik már néhány. Ezen a térképen láthatják a már lezajlott, vagy még folyó, szubregionális nemzeti értékeléseket. Akkor visszaugranék a kiadványainkra, a különböző értékeléseket illetve ami nagyon érdekes, hogy a helyi lakosok véleményét figyelembe vesszük, például Peruban a kecsuáknak a véleményét figyelembe veszük, hogyan látják ők a természettel való kapcsolatot, tehát különböző világnézeteket is figyelembe vettünk. Hogyan követjük nyomon a szeretményeket? A valós cél a politika csinálás elősegítése. Tudjuk, hogy ez a koszisztéma változott, hogyan hatott ki az emberek jólétére, erre hoztuk létre a modelleket, Kérdés az, hogy és akkor most mit tegyünk? Hogyan hat ez ki a döntésekre? Van-e hatása azokra, akik a döntéseket hozzák? Lehet-e ezeket a tudományos adatokat használni? Először is egy hálózatot hoztunk létre különböző országokban, különböző régiókban, akik csatlakozni akartok, ők segítséget is kaptak. Volt tapasztalatcsere, oktatási folyamat ezzel kapcsolatban, különböző nemzet és regionális kontextusokban, és utána a tanulságokból építőelemeket képeztünk, hogy a globális vitában használhassuk ezeket. Az egyik eredménye a kormány közötti platform a biodiverzitásról és az ökoszisztéma szolgáltatásokról, az IPBS, tudományos kutatás, a célja és az, hogy az eredmények segítségével tanácsot és információt nyújtsunk a politika alkotóknak. Egy útmutatót, egy kézikönyvet is készítettünk, amely rámutat, hogy hogyan alakítottuk ki a modelleket, hogyan lehet az önök saját régiójában ugyanilyen modelleket készíteni. most szeretnénk néhány szót mondani az PEI-ről, amely a szegénységi környezet kezdeményezés. Ez egy ENSZ kezdeményezés, és célja az, hogy a szegénységet és a környezeti tényezőket figyelembe vetesse a nemzeti és regionális szintű politika csinálásban. 18-20 országban dolgozunk jelenleg, ezek főleg fejlett országok. Ők igénybe veszik a PEI szolgáltatásait, főleg a pénzügy, tervezési, környezetvédelmi miniszterekkel tartjuk a kapcsolatot, és együttműködünk az UNDP-vel. Ez azt jelenti, hogy amikor beindul egy szegénység elleni program, akkor az adott országban figyelme vesszük a környezetvédelmi faktorokat is. A szektorális politikákat próbáljuk befolyásolni, illetve a nemzeti költségvetések alakítását, hogy környezetbarátabbá váljanak. Voltak már kísérleti értékeléseink Malin, Mauritániában, Ruandában, Tanzániában és Ugandában. A következő dián látják, hogy hogy működik a rendszer. Nagyon fontos a kiinduló faktorokat beazonosítani. Mivel az UNDP-vel együtt működünk, főleg a fejlesztés és pénzügyminisztériumokkal dolgozunk együtt, hiszen ők döntenek a nemzeti költségvetésről, hogy mik a fő szektorális programok. Itt az elképzelés az, hogy a szükségleteket kielemezzük, és rámutassunk, hogy mi a kapcsolat a jogalkotás és környezeti tényezők között, az egyik olyan dolog, ahol nagyon jó eredményeket értünk el, az ökoszisztéma alternatív használatának gazdasági következményei. Mindig az gazdasági következmények, ezek a leginkább érthetőbbek, és ezek a kiinduló pontok a tervezők számára hogy bemutathassák az ökoszisztémák figyelembevételét a fejlesztésben. A kedvezményezetteket, a gazdálkodókat, szakszervezeteket, parlamenteket egyre jobban bevonjuk ebben, nyilván, hiszen az ő feladatuk a közpénzek beruházása, és hogy az ökoszisztéma értékelést hogyan, föl lehet, hogyan lehet felhasználni arra, hogy a beruházásokat is javítsák. És hogy milyen alternatív politikai intézkedéseket tehetnek. Tehát ez egy gazdálkodási és társadalmi elemzés. Kapacitásépítést is végzünk. Most érkeztem vissza Laosból. Laosban együttműködünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. A laosziak megcsináltak az első saját értékelésüket, hogy a közvetlen külföldi beruházásoknak mi a hatása az ökoszisztémájukra. A hagyományos rizs termelők, eh, rizstermelésről más ültetvényes módozatokra álltak át, áttelepítették az embereket, megváltoztatták a termelési módszereiket, ez kihatott a társadalmi struktúrára, és azzal, hogy áttekintettük ezt, rámutattunk arra, hogy a gazdasági elemzés ugyan fontos, de nem csak a bevétel lehet fontos statisztikai adat, hanem a biztonság, a jövőjük biztonsága, a nem fertőzött ivóvízhez való hozzájutás, a gyermekeik jövőjének kiszámíthatósága, szóval nagyon sok változóról van itt szó. hogy mit válthat ki a közvetlen külföldi beruházás, hogyan használhatják a földeket, és így tovább. Ez nagyon érdekes nemzeti vita, és a laoszi parlament most hozzájárul azzal, hogy ellenőrzi a közvetlen külföld beruházásokat, és gondolom szívesen fogadnák a többi politikai testület, mint az önökének a véleményét is. Hogy mit tegyenek beruházásokkor. Aztán a kormányok esetében ö, már az értékelést ö, felül vizsgáljuk, és megpróbáljuk a szegénység elleni harcban a közvetlen beruházásoknak és a költségvetésének az alkalmazását is ellenőrizzük, és az egész elképzelés arra alapul, hogy az intézményeket és az intézményi rendszert erősítsük, a parlamentnek itt nagyon erős a szerepe, és a nemzeti kutatási intézményeket is bevonjuk. Nyilván nagyon fontos a tanácsuk, de hát első alkalommal történt mindez, úgyhogy a kérdés az volt, hogy magukat az érintetteket hogyan vonjuk be ebbe a folyamatba. Európában is fölmerül ez a kérdés, hogy a gazdákat, a szakszervezeteket, a civil szervezeteket hogy tudjuk bevonni ebbe a folyamatba. Ez nagy kihívás. Nagyon sok országban így van ez, hogy valahogy logikusan épüljen mindez be az egész programba, hogy tényleg valós konzultációra kerüljön sor a nyilvánossággal, és ne csak a civil szervezeteket kérdezzék meg a véleményükről. Úgyhogy állandó konzultációról legyen szó minden érintettel az ilyen kérdésekben. Itt megint csak összefoglalnánk azt, hogy hogyan is kézelítettük meg ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy ott legyünk, amikor meghatározzuk a az egész programot, legyenek mellette is ellene szóló érvek, amikor a felméréseket végezzük, és lássuk azt, hogy ez az egész politikai lépés, a kapacitásépítés, a szakmai tanácsadással hogyan tud segíteni. Ezeket a felméréseket rendszeresen kell alkalmaznunk a politikák kialakítása segítségére és be kell vonnunk a megfelelő érintetteket, beleértve a parlamentet is. Láthatják önök is, hogy mit használtunk fel ezekben a projektekben, a felmérések során. Ez nagyon sokat segít nekünk is, és a politikákat kialakítóknak is, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni a szegénység csökkentésére is hogy bevonjuk a helyi lakókat is, a gazdákat, a női csoportosulásokat, mindenkit. Ez nagyon sokat segített a nemzeti politikák kialakításában. Tájföldet és Ruandát említettem példaként, hogy ott hogyan segített a szakpolitikák kialakításában, és hosszú távon hogyan járult hozzá a saját kapacitások kidolgozásában, a politikák befolyásolására. Ruanda példáját szeretném megemlíteni röviden. Először gazdasági elemzés történt a saját nemzeti erőforrások kezeléséről. Először a vizes élőhelyeket, illetve az erdőket vizsgálták meg ebből a szempontból. Gyakorlatilag a következtetésük az volt, hogy a ö, ruandai terület, önök is tudják, nagyon sok ö, hegyet tartalmaz, és a legtöbb ö, elektromos energiát vízenergiából nyerik. Nagy volt a demográfiai nyomás az erdő területek kiírtására, mert szükség volt a házak építésére, és sajnos ennek az volt a körül, az volt a következménye, hogy nem volt elég elektromos áram, áramszünetek voltak. Úgyhogy itt kellett előrelépni. Nyilván ez ennek volt egy másodlagos következménye is, amivel kapcsolatban azt mondták a politikusok, hogy nyilván van valami kapcsolat az ökorendszereink hanyatlása, illetve a gazdasági termelés között. Hát lássuk, mit tehetünk ennek javítása érdekében. Úgyhogy végül is felmérés volt az első lépés, és ennek hatása az volt, hogy a szegénység csökkentési stratégiákra is ö, nagy ö, hatással volt mindez, bevontak más érinteteket is, mint, a, mint például a világbankot. Ö, figyelembe kellett venni például azt, hogy a vízenergia milyen hatással van a gazdaságra. Aztán segítettünk nekik, hogy a megoldást megtalálják integrált tervezés, információcsere segítségével a minisztériumok között. Az energetikai, a tervezési, egészségügyi minisztériumot is bevontuk ebbe a munkába, és aztán született egy nemzeti vitafórum, mert Ruandában nem csak évente egyszer rendeznek ilyen jellegű vitát, ahova mindenkit meghívnak, hanem a provinciák, a kerületek szintjén is sor kerül ilyen megbeszélésekre, ahol eszmecserét folytatnak arról, hogy hogyan tovább, milyen gyakorlati lépésekre van lehetőség. Az egész program, amely a környezetvédelem jegyében történik, ö, nagy támogatásra lelt az elnök részéről. Úgyhogy beindult a vita az a vízenergia, illetve az ökoszisztémák hanyatlása közötti kapcsolatról. Ez nemzeti méreteket öltött, úgyhogy most már integrált tervek születtek, a vizes élőhelyeket újra visszaállították, mégpedig úgy, hogy segítsék a helyi lakosokat, akiknek nagyon kevés a jövedelme. Ezen kívül új vízerőműveket is építenek, hogy a nemzeti fejlesztés keretén belül megfelelő elektromos energiájon rendelkezésre. Tájföldön három provinciában készült felmérés. Itt is az volt az elképzelés, hogy a nemzeti tervezést támogassuk a fejlesztési programokkal, amelyek az agrárfejlődést is magába foglalják, illetve a környezet megőrzését a, ugyanakkor a szegénység elleni harccal kombinálva. Itt a három a, dián láthatják azt, hogy milyen változások következtek be a földek felhasználata, a termőföldek felhasználása terén. 77-től 2009-ig jelentős hatást tapasztalható az ökoszisztémákra. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenkit bevontak ebbe az eszmecserébe. És az eredmény az volt, hogy a tájföldiek is úgy döntöttek, hogy beruháznak a konzultációba a régióban található különböző érintettekkel, hogy különböző megoldási lehetőségeket találjanak a három provincia alternatív termőföld kihasználása szempontjából. Nos, még egy-két példát szeretnék megemlíteni arra, hogy a különböző régiókban hogyan működünk egy, együtt a helyi önkormányzatokkal. Az Európai Bizottság segítségéért rendkívül hálásak vagyunk, és itt láthatják még a különböző partnereinket, akikkel együttműködünk. Dennyi is nagyon sokat segített nekünk, aki el fogja mondani, hogy hogyan tudták megerősíteni ezt a kezdeményezést, hogy az Európai Parlament is hogyan tud segíteni bennünket ebben a kezdeményezésben. Úgyhogy szeretnék köszöntet mondani a parlamentnek is, és várom a vitát, illetve az önök kérdéseit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes beszámolót Isabel Kempfnek. Most akkor a kollégáknak szeretném megadni a szót, hogy mondják el véleményüket, vagy kérdezzenek. Ször kollega veszi át tőlem a feladatokat, mert nem soká nekem el kell mennem, de neki adom meg először a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rendkívül érdekes beszámolót. Azt hiszem, hogy nagyon jó példáit láthattuk annak, hogy hogyan lehet felmérni a környezetvédelmi hanyatlást, és hogyan lehet tenni ellene. Eddig az eljárásokról hallottunk, hogy hogyan történik mindez, egyáltalán mit lehet tenni. Esetleg az eredményeket is megosztaná velünk? Esetleg el tudnám mondani, hogy melyik az a terület, ami a leginkább érintett volt, és hogyan változott a helyzet? Köszönöm szépen. Elnök. García Diaz de Merez úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Gratulálni szeretnék ezért a borzasztóan érdekes előadásért. Ami Ruandát illeti. Figyelembe veszik a háborút, vagy a konfliktusokat a hútuk és a tucik között olyan tényezőként, amely továbbra is negatívan befolyásolja majd a környezetet, illetve kapcsolják-e ezt a kérdést, tehát a hutuk és a tucik közötti konfliktus, ez kapcsolódik ehhez a problémához? Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony a szót. Először is gratulálni szeretnék Cimmer és Lövin asszonyoknak, hogy ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatban ezt a kezdeményezést képviselték. Ez nagyon fontos mindannyiunk számára. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt az előadást. Nagyon érdekes, mert úgy tűnik számomra, hogy Gyakorlatilag az történik a világban, amivel fémjeleztük ennek a meghallgatásnak a címét. Nagyon sok helyen ö, hanyatlik a környezet, és ö, hát sajnos az intézkedések zöme ö, negatívan befolyásolja a környezetet. És ezt mindannyian tudjuk. De annyira fontos, hogy az ENSZ ilyen jellegű programokat szervez, hogy jobban megérthessük azt, hogy hogyan tudjuk leállítani a környezetnek ezt a fajta hanyatlását, és hogy tudunk valamilyen kézzelfogható eredményt felmutatni, hogy tudunk megszabadulni a szegénységtől. Ennyit szerettem volna megjegyzésként elmondani, most pedig kérdezni szeretnék. Vegyük Ruanda példáját. Nos, Ruanda ugye vízenergiától függő ország, megpróbálnak mindenkit bevonni a különböző energiaforrások kialakításának kérdésébe Ruandában, legyenek azok politikusok vagy civil szervezetek. Ennek az lett az eredménye, hogy kialakult egy olyan helyzet, ahol sajnos komoly erdőírtás történt, és alternatív megoldást kell találni a vízenergiára. Vegyes energia forrást kell kialakítani. A kérdés az, hogy a megújuló energiák bevehetők-e ide? Mit tehetünk? Milyen alternatívákat találhatunk a vízenergiára, amely oly nagy részét képezi az energiamixnek Ruandában. A szegénység felszámolásában a megújuló energiák milyen szerepet vállalhatnak fel? Köszönöm szépen, Címer asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen. Én is szeretnék még köszönetet mondani önnek ezért az előadásért. Nos, az utolsó kérdés a növekedéshez kapcsolódott. A környezetvédelmi hanyatlás közvetlen kapcsolatáról a növekedéssel. Nos, ami az éghajlatváltozást illeti, a környezetvédelmi hanyatlást, Ezeknek nyilván van hatása a szegénységre, illetve az élelmiszer hiányra. Hogyha például a szomáliai katasztrófát vesszük, összetudják kapcsolni ezeket a területeket? Az önök itt tapasztalatai szerint a politikusoknak, az ENSZ-nek továbbítani lehet ezt az üzenetet? Sikerül a különböző szálakat összefogniuk? A környezetvédelmet, a környezetvédelmi hanyatlás elleni harc és a szegénység elleni harcra gondolok itt. És eddig milyen sikerrel jártak? Köszönöm szépen, Görenc képviselő következik. Ezt köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az egyik gond az, hogy a fejlődő országok számára nem prioritás az erdők megőrzése. Hadd fejtsem ezt ki. Partneri kapcsolatban vagyunk, meghallgatjuk a déli országokban partnereinket, és ha például felmerül a primér erdők konzerválásának része, akkor van bizonyos megkötésünk. Hogy tudjuk ezt a nehézséget leküzdeni? és hogy tudunk egy olyan projekttel megbirkózni, amelyet például én is vezettem, ahol csak néhány hektárról beszélhetünk, ami a primér erdőket illeti. de Fezóban ugyanis ennyi maradt. A gond az, hogy a helyi lakosságot meg kell győzni arról, hogy ültessenek új fákat. Azért, hogy elegendő fa legyen, például a háztartásokban, és hogyha már megvannak ezek az ültetvények, akkor már csak bizonyos intézkedésekre van szükség, amelyekkel védhetjük, amelyeknek az a cél, hogy védjék az erdőket. Ez olyan 20 évre visszanyúló projekt, ugye ott kell lenni, és figyelni kell, hogy mi a helyzet. A regionális politikai hatóságok, még a nemzeti szintűek is nagyon elkötelezték magukat emellett. De azért vannak más prioritások is, nyilván a szegénység elleni harc, ahol meggyőző eszközökre van szükség. És ide jutottam el végül is a kérdésemmel, hogyan lehet ennek a problémának a jelentőségét továbbítani a fejlődő országok politikai vezetői felé. Van valamilyen konkrét stratégiájuk, hogy hogyan győzik meg őket erről? Köszönöm. Okay, before I give the floor... Rendben. Mielőtt az Európai Bizottságnak megadnám a szót, szeretnék egy nagyon őszinte kérdést feltenni önnek ön szerint mi a fő akadálya annak, hogy az ökoszisztémák hanyatlását figyelembe vegyék a döntéshozatali folyamatokban? A zöld gazdaság koncepciójáról is lesz szó a Rio plusz 20-as találkozón miért nem veszik figyelembe, illetve a rövidtávú gazdasági haszon miért fontosabb, miért minősül fontosabbnak, mint a hosszú távú környezeti rombolás, illetve gazdasági veszteség. Ez az én kérdésem. Most pedig megadom a szót a bizottságnak Paul Renyének, aki az éghajlatváltozás, környezetvédelem, természeti erőforrások és víz osztály vezetője a DigiDevCon-nál. Tessék! Köszönöm szépen, és mindenkinek jó napot kívánok! Úgy gondolom, ahogy hallhattuk, a milleniumi ökoszisztéma felmérésnek az egyik fő megállapítása, hogy a milleniumi fejlesztési célokat pontosan ezek miatt a problémák miatt nem lehet teljesíteni. Ez a lényeg, nem is kellene többet mondani, inkább az a kérdés, hogy a fejlesztési segélyezésnél hogyan lehet ezt figyelembe venni, hogyan lehet kezelni ezt a problémát. A hosszú távú fejlesztési cél ugye a szegénység leküzdése, a fenntartható fejlődés és a milleniumi fejlesztési célok megvalósítása. Úgy gondolom, hogy joggal mondhatjuk, az Európai Unió a múltban és továbbra is útörőként szerepel, szerepelt a környezet megóvásában, és ez a külkapcsolataiban is így van néhány éve a környezetvédelmi szempontokat a segélyezési együttműködés minden szintjén integráltuk, a politikák meghatározásában, a programkészítésben, a végrehajtásban egyaránt. Nézzük meg a szakpolitika kialakítását. Mint tudják, 2005-ben európai konszenzus jött létre a e, fejlesztésről, különös hangsúlyjal a fenntartható fejlődésre, és kötelezettséggel e, például e, arra, hogy környezeti tanulmányokat, értékeléseket végezzenek a különböző országok környezetvédelmi állapotát fel kell mérni a segélyezéskor frissebb fejlemény, hogy az új fejlesztési szakpolitikánk, az Agenda for Change, fő eszközei a fenntartható növekedés, illetve a jó kormányzás és emberi erőforrások területe. Egyértelmű, hogy nem lehet szó fenntartható fejlesztésről, hogyha a természeti erőforrásokat és a környezetet károsan érinti egy segélyezés a fenntartható mezőgazdaság és a fenntartható energetika a két különösen érintett terület. Ezeknek a szakpolitikáknak a programok szintjére való lefordításakor módszereket és eszközöket alakítottunk ki, állítottunk a munkatársak rendelkezésére, oly módon, hogy a munkatársak hatékonyabban mainstreamelhessék a környezeti szempontokat a projektjeikbe is iránymutatásaink vannak a környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem integrálására. A fő eszköz az országok környezeti eh, profilja. Ezt a profilt eh, el kell készíteni eh, minden ország stratégiai anyag készítésekor. A stratégiai környezetvédelmi felmérés, a környezeti hatástanulmány, illetve frissebb dolog az éghajlati kockázatfelmérés is megvalósítandó, elvégzendő valószínűleg arról is tudnak, hogy a pénzügyi támogatási eszközök között van egy külön ö, költségvetési tétel a ö, környezetvédelmi kiadásokra. Ez ö, külön ö, foglalkozik a természeti erőforrásokkal. 1,1 milliárd eurós a jelenlegi 2013-ig terjedő időszakban ez a keret, ez közvetlenül olyan projektekre irányul, amelyeket fejlődő országokban éghajlatváltozás, erdőpusztítás, szennyezés, vegyi anyagok témájában lehet végrehajtani, és külön projekt szólt az elektronikus hulladékről, illetve az e a PEI ez kötődő projekt, amit bemutattak, aztán a peszticidek, a jó kormányzás, és Kopenhágában ugye kötelezettséget vállaltunk a ö, fenntartható ö, fogyasztásra és termelésre, illetve nemzetközi megállapodások és kormányzási erőfeszítések támogatására is szól ennek a keretnek egy része, például biodiverzitás, sivatagosodás elleni küzdelem, éghajlatváltozás elleni küzdelem. Ennyiben szólnék a tematikus projektekről, illetve költségvetési keretről. Földrajzi eszközeink is vannak, például az Intra AKC, az EDF-en belül, ahol a sokoldalú multilaterális képesség építési megállapodást igyekszünk megvalósítani. Most a következő pénzügyi időszakban tisztában vagyunk vele, hogy nagyon sokat kell még tennünk, és a környezeti és éghajlati szempontokat még inkább integrálni kell a programkészítési iránymutatásokba 2006-tól próbáltuk ezt nagyobb mértékben beépíteni, de még sokkal többet kell majd tennünk. Jól tudják, hogy a következő MFF-re két célkitűzést javaslunk a környezetvédelem és az éghajlatváltozás terén. A közjavak és kihívások keretében, erőfeszítés keretében. 25 százaléka a keretnek a környezetvédelemhez és az éghalatváltozáshoz kötődő projektekre irányul majd. Van egy 20 százalékos általános célkitűzés is az éghalatvédelemben és ebben benne vannak a külső fellépési eszközök is. 20%-ot fogunk az éghajlatváltozási projektekben felhasználni a földrajzi erőfeszítések keretében, kezdeményezések keretében. Egyelőre csak ennyit szólnék, és szívesen válaszolok majd a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Renyé úr. Most pedig megadom újra a szót Kempfasszonynak, hogy válaszolhasson a feltett számos kérdésre. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm mindenkinek a kérdéseket, jól mutatják, hogy nagyon nagy az érdeklődés, illetve széles körűek az ismeretek itt a teremben, a fejlesztés és a környezetvédelem közötti összefüggések vonatkozásában. Fordított sorrendben válaszolok majd, először is összefüggések, a távú haszon és a hosszú távú környezetvédelmi fenntarthatósági szempontok között Tulajdonképpen a kolléganő maga válaszolt a saját kérdésére részben, azáltal, hogy megemlítette, hogy az érdekek ugye nem, egy, nem esnek egybe a szegénység környezetvédelmi kezdeményezéssel pontosan az a célunk, hogy ezek a normák bekerüljenek. Hogyha egészségügyi és az egészségi szempontból fejleszteni akarunk, akkor egyszer rövid távú és hosszú távú céljaink is vannak, hiszen a lakosság a fő haszonélvező, hiszen a lakosság nem jut hozzá az ivóvízhez, illetve az egészséges életkörülményekhez, csatornázáshoz, hogyha a szegényeket nem vonják be a döntéshozatalban, nem hallgatják meg a hangjukat, ők nem fontos szavazók, nem befolyásos emberek, és nem férnek hozzá az erőforrásokhoz, vízkezelés, földkezelés, szegények, marginalizáltak, akkor az az első kérdés, hogy hogyan lehet a, pontosan a végfelhasználókat, haszonélvezőket bevonni a társadalmi társadalmi vitába. Nagyon fontos lenne, hogy az értékelések szélesebb körben valósuljanak meg, a rövid távú gazdasági haszon különben a hosszú távú haszon ellenében hat. Tehát szövetségeseink ezek az emberek, az Európai Bizottság, az Európai Parlament nagyon fontos szerepe, hogy hosszú távon valósuljon meg a fenntartható fejlesztés, és ne a rövid távú szempontok érvényesüljenek. Aztán persze a zöld gazdaság egy útja ennek, csak nem szabad, hogy ez kereskedelmi akadályként tekintsék a szegény ország. Nagyon sok szegény ország úgy látja, hogy ez a zöld gazdaságról szóló vita egy újabb akadályt, újabb piaci sorompot jelent majd a számukra felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet úgy zöld gazdaságot építeni, hogy embereket is foglalkoztatunk. Ez egy nagyon régóta folyó fejlesztési vita, tőkeintenzív vagy munkaintenzív legyen a gazdaság. Indiában az egyik északi állam nagyon sok pénzt szánt a napenergiára, napkollektorok felszerelésére, csak az a baj vele, hogy ez nem fenntartható, nem hoz létre munkahelyeket, nagyon nagy a tőkeigénye, úgyhogy a felhasználók nem tudják kifizetni a beruházást, tudják használni a napelemeket, nap kollektorokat, de nem tudták volna maguk megvásárolni őket. Úgy, úgy gondolom, hogy a, az a kérdés, hogy hogyan lehet ö, úgy zöld gazdaságot építeni, hogy ö, munkaintenzív legyen ez a fejlesztés, és a szegények ö, így munkahelyekhez jussanak, erről kell beszélnünk tehát. Görensz úr arra kérdezett rá, hogy akkor hogyan tudjuk meggyőzni a fejlődő országok kormányait, hogy munkaintenzív termelési területeken ruházzanak be, és ne írtsák az erdőt. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Hogyan lehet a lakosság többségének hosszú távú érdekeit venni figyelembe a rövid távú gazdasági érdekekkel szembeállítva azokat? Most a UNEP-RED eh, projekt eh, elképzelése például az, hogy eh, a településeknek, lakóközösségeknek pénzt adunk arra, hogy megőrizzék a az ökoszisztémát. Például a két Kongóban azért kapnak egyesek pénzt, hogy ne vegyek ki az erdőt, hanem értékeljék az erdő megőrzését, hiszen az több generáció számára hoz hasznot, illetve az erdei termékeket lehet használni, és természetesen globális jólétünk is múlik azon, hogy a karbonoxidokat felszívják ezek az erdők. Persze a nagyobb szegénység nagyobb rombolást is jelenthetne, hiszen minél többen szegények, annál többet akiknek van ugye mondjuk tűzifára szükségük, egy módszer az, hogy fizetünk a településeknek a természet megőrzéséért érdemes megvizsgálni, hogy hogyan működik ez jól. Most itt valakinek fizetünk, csak néhány embernek, aztán a többiek ki vannak ebbe rekeszve, vagy pedig tényleg az egész közösség részesül. Cortez Lastra képviselő kérdezett rá az energiák, a megújuló energiák kérdésére mit lehetne tenni mondjuk Ruandában, hogyan lehetne az erdőírtást megakadályozni, illetve megvédeni a vizes élőhelyeket. És Ruanda nagyon sűrűn lakott ország, az elmúlt öt évben ott dolgoztam, valóban minden négyzetcentiméteren próbálnak termelni, hiszen élelemmel kell ellátni a lakosságot, kevés hely maradt, megújuló energia ültetvények számára. Talán jobban lehetne kezelni a meglévő vizesélőjeket, erdőket, hogy vízenergiát hatékonyabban lehessen használni. Sok országnak az a problémája, hogy amikor a megújuló energiák mellett döntenek, akkor emelkedik az élelmiszer ára, hiszen ugyanazt a földet lehet élelmiszer előállításra vagy energia előállításra használni, és ez dilemma elé állítja a döntéshozókat. Ezekben az országokban azt kell megvizsgálni, hogy mi a legfenntarthatóbb módja a korlátozott erőforrások felhasználásának, és Ruanda, ugye kicsi ország, nagyon alaposan kihasználják a földeket gazdálkodás céljaira, talán itt a vizes élőjéket, az erdőket lehetne máshogyan használni. Diaz Demera úr kérdésére, ami azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehet figyelembe venni a társadalmi és etnikai konfliktusokat a fejlesztésben. Ugye itt az volt az érvelés, hogy történelmileg a lakosság egy részét kirekesztették a lehetőségekből, hiszen etnikailag megosztott volt az ország. Na most Ruandában a fejlesztési kezdeményezéseket pontosan arra használják, hogy meghaladják ezt az etnikai megosztottságot. A ruandai kormány azt mondja, hogy mindnyáján ruandai állampolgárok vannak, nincs etnikai megosztottság. Persze más kérdés, hogy igaz ez vagy nem. Lényeg az, hogy azt mondják, hogy a fejlesztési agendának mm, mindenki része lehet, és ez egy nagyon gyors fejlődés, hogyha mindenkire kiterjed, akkor kevésbé lesz éles az etnikai megosztottság, mert mindenki érezni fogja, hogy ő is részesül, hasznot húz. A fejlődés elég hangsúlyos, hogyha elmegy az ember Ruandába, egy olyan országban, amit 94-ben teljesen leromboltak, óriási fejlődést tapasztal, ennek ugye megvannak a politikai árai is. Ez egy fölülről irányított rendszer, tervgazdálkodásos fejlesztés. Nyilván vannak pro és kontra élvek minden egyes fejlesztés esetében hogyha szegényekre és mindenkire kiterjedő fejlesztést végzünk, akkor az etnikai megosztottság reményeink szerint eltűnik. Tehát ez az egyik módja a kérdés megoldásának. Aztán felvetődött a kérdés, hogy a fejlesztés rombolta-e a környezetet. Jó pár országot megemlítettek, ugye Kína, India esetében a fejlődés ezzel az eredménnyel járt. Az egész elképzelés a zöld gazdaság mögött az, hogy a környezet számára hasznos politikákkal lehet kiemelni az embereket a szegénységből, hogyan lehet a lefelé ható spirálból a felfelé ható spirált kialakítani. Montevideo hulladék gyűjtőit kerestük meg nagyon szegény környezetben, és megpróbáltuk őket a piacra bevinni, hogy szervezett módon gyűjtsék a hulladékot és reciklálják azt. A kormánytól szereztünk támogatást, és az első értékelés alapján egy nagyon marginalizált csoport mondta magáról azt, hogy most már kisvállalkozónak tekintik magukat, stabil jövedelmük van, a hulladék újrafeldolgozásnak, városi hulladék feldolgozásnak köszönhetően tehát a szegényeknek is segítettünk, és a környezetnek is egyszerre úgy gondolom, hogy ebből a pozitív példából az ország is tanulhat, hogy a fölfelé irányuló spirált beindítsa. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes előadást. És biztos vagyok benne, hogy a websájtjukon megtaláljuk ezeket a kiadványokat. Most pedig Gabinak átadom a szót, ő vezeti a második panelt és az esettanulmányokat. Köszönöm szépen. Először én is köszönetet szeretnék mondani az előadásért, és azért, hogy rámutatott, hogy a rombolás, az ökoszisztéma lerombolása és a szegénység nagyon komolyan kötődik a fejlesztésekhez. És hogy saját stratégiát kell kidolgoznunk, talán az energia stratégia keretében, mert a földhasználat és a földdel való visszaélés az energiaellátás érdekében, ezek olyan dolgok, amelyek egyre sérülékenyebbé tesznek minket, és az árakat is egyre inkább megingatják. Most pedig a környezetvédelmi, környezeti hanyatlásról, szegénységről szóló vitánkhoz szeretném üdvözölni a fiatal látogatóinkat, akik itt ülnek az utolsó sorban. Most egy esettanulmányt fogunk hallani az ipari tevékenység, nevezetesen az olajkitermelés környezeti hatásairól. Sajnos, ahogy már mondtuk a megnyitóban, a mérgező anyagok, hulladékok lerakására sajnos nem hallhatjuk az tanulmányt, pedig nagyon jó lett volna, és valamikor újra bele kellene iktatni a programokba. Most pedig Prince Chima Williams-et szeretném üdvözölni, aki eh, nigériai környezetvédelmi jogi ügyvéd és tagja a nigériai környezetvédelmi szervezetnek. Ő vitaegyeztetési tárgyalásokon ügyvédként részt vett, ezen kívül környezetvédelmi aktivista és emberi jogi ügyvédként is hozzájárult ahhoz, hogy a nigériai beruházási politika és a környezetvédelem felfogása változott. Most pedig beszámol arról, hogy az olajkitermelő cégeknek milyen hatása volt a környezetre a Niger deltájában, szubszaharai Afrikában. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy elfogadta meghívásunkat, és megadom ennek a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt parlamenti képviselők, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy önök között ülhetek, és részt vettek abban a vitában, amely a Niger delta környezetéről, és más ehhez kapcsolódó társadalmi változásokról szól Nigériában. Van egy kis előadásom, de nem hiszem, hogy így fogom előadni, mert nagyon szorít az idő, ezért aztán inkább szabadon szeretnék beszélni olyan kérdésekről, amelyek szerintem érdekesebbek. Először is. A Niger deltában, Nigéria területén a legtöbb rombolás abból ered, hogy multinacionális cégek földgázt és olajt termelnek ki. Ezek a cégek többségében európaiak, különösen a nagy neveket. Említeném itt a Shell-t, az NI Egyiptomot, Ajib, Ajib. Ajipot, és a hasonló társaságokat. Eredetileg azt gondoltam, hogy ez egy általános vita lesz az olaj kitermelésről és a szegénység kapcsolatáról, de most látom, hogy inkább arról kellene beszélnem, hogy milyen hatást gyakorol ez a Niger deltájára. Nagyon nehéz a helyzet azoknak az embereknek a számára, akik ott élnek. Hiszen a földgáz és a kőolaj jelen van. És ennek örömforrásának, áldásnak kellett volna lenni, de paradox módon pontosan, hogy ez szomorúság forrása, mert nem arról van már szó, hogy ez nekünk mibe kerül, vagy hogy öröme, hiszen már senkit sem lep meg, hogy Nigéria állampolgárai szembesülnek a környezetszennyezéssel. Ez az olajkitermelésnek a fő hozadéka ezen a régióban. Természetesen a gazdaságunk nagy részben a földgáztos és függött. De hogy az állampolgárok mit látnak első kézből, ez nem más, mint a szennyezés. Nos, van egy eset tanulmányom, és bemutathatom önöknek, hogy milyen olajszennyezések, földgáz kitörések történtek, milyen olyan ö, balesetek, amelyek nemrég történtek, és az olajkitermeléshez kapcsolódnak a Niger deltájában. Nos, Lehetnék nagyon militáns, de nem leszek az. Még olyan olajszennyezések esetében sem, amelyek a Niger deltájának hatalmas részét egyszerűen megfertőzték. Csak a decemberétől a januárig húzódó egy hónapos időszakban szörnyű balesetek történtek, amelyek globális méreteket öltöttek. A médiában is nagy szerepet kaptak, amikor beszámoltak a Niger Delta helyzetéről. December 26-án, 2011-es évről beszélek, a bunga olajszennyezés történt a Shell olajtársaság részéről. Ez egy offshore platform, ahol olajt termelnek ki, és tengeri úton exportálják Európába és a világ más részeire. Ahogy mozgatták tankhajókban a kőolajat a platformról, a kitermelő állomásról. Öm, probléma merült fel, és egy hatalmas olaj kiömlés történt, amely két közösségre is kihatott. Itt több százezer ember sorsáról beszélünk. Mielőtt ide jöttem Brüsszelbe, ellátogattak hozzám a Nigériai Halászok Szövetségétől, és azokból az államokból, Nigériából, akik azért jöttek el hozzám, hogy megvitassuk, hogy hogyan képviselhetném őket az olajszennyezési esetben a sellolajtárság ellenében hiszen a szennyezés következményeképpen több mint 20 ezer halász elvesztette a megélhetését a Shell társaság miatt, és a nigériai kormány tilalma miatt, amely megtiltotta a halászatot, mert szennyeződött a víz. Ez azt jelenti, hogy decembertől kezdve mostanáig ez azt jelenti, hogy elvesztették a bevételüket. És egyáltalán nincs már munkájuk, nem tudnak más foglalkozást találni. Természetesen el tudjuk képzelni, hogy amikor az erőforrásokról le kell mondani, akkor nem tudja az ember támogatni sem önmagát, sem a, ta, sem a családját. Hiszen nem tudja azt sem, hogy honnan fog a jövőben megélni. Ez a stabilizációnak az elvesztését jelenti. Ez az egyik probléma a Niger deltájában. Természetesen ez pszichikai és egészségügyi problémákat is felvet és ez akkor még csak a Shellnek a bonga kitermelő toronya kapcsolatos balesete. Ez a baleset nem sokkal azután történt, és most örülök, hogy Kev itt van. Tehát röviddel azután, hogy az ENSZ elfogadott egy környezetvédelmi programot, az Ogoni földről szóló jelentést. Természetesen nem lepett meg minket, hogy a környezetvédők ö, azokat az eredményeket tüntették fel, ami az eredménye lett. Szerintem tudniuk kellene, hogy az UNEP kutatásai előtt az én ö, szervezetem nem akart, hogy az UNEP ellátogasson hozzánk. Mi azt gondoltuk, hogy a Shell kivonult az Ogoni földről, és most vissza akart jönni, és a nigériai kormány azt akarta, hogy az emberek örömmel fogadják a selt, mert hogyha az ENSZ ellátogat Ogoni földre, hát akkor ez egy morális kötelessége az embereknek, hogy fogadják őket, mert hát egy ilyen szervezetet nem utasít vissza az ember. Tehát az ENSZ ö, attól tartottunk, hogy az Ogoni földön lakókat meg akarják győzni majd, hogy a sel visszajöhessen. És tényleg ez is történt. Mert Nigéria elnöke kb. 6 hónap. ezelőtt kapta meg a jelentést, ajánlásokkal azt mondja, Ogoni föld annyira elszennyeződött, hogy több mint tíz évig fog majd tartani az, amíg a környezet helyreáll. Még az azonnali beavatkozások is, amelyeket ajánlott a jelentés, és ez most már hat hónap a jelentés után vagyunk, még azokat sem hajtották végre. A jelentés gyönyörű ugyan, és most megerősíti azt, amit mi mindig is mondtunk, hogy igazunk van. De mit tehetünk most? Ez csak egy újabb kihívás számunkra. A cégkitermelők folytatják a tevékenységüket. A kormány becsukja a szemét, és a szövetségi kormány most pedig olyan bizottságokat állított fel, amely az UNEP jelentéssel foglalkozik, és a mostani kitermelési miniszterünk, a Shell volt elnöke, hát akkor ugye minnyáján látják, hogy mi lesz ennek a az eredménye. Úgyhogy ez a helyzete az UNEP jelentésének és Ogoni földnek. Az olajszennyezés nem csak itt történik, hanem a Nikér más részein is. 98-ban az egyik legnagyobb szennyezés történt az Eson Mobile ö, részéről. Több mint 40 ezer hordónyi nyers kőolaj ömlött a tengerben. Mi azt gondoljuk, hogy a bonga kőolajszennyezés valójában sokkal nagyobb, mint amit a Shell most beval, sokkal több, mint 40 ezer hordó, és hát nincs módunk arra, hogy megállapítsuk, hogy gyakorlatilag hány hordó ömlött a tengerbe. Még hogy, mintha a bonga baleset nem lett volna elég rossz, januárban történt még egy baleset. Ez is egy olajbaleset volt. A Chevronnak a balesete. Ez nyílt tengeri baleset. Nyomás problémák miatt. Hagy térjek arra vissza, hogy az UNEP-et azért elleneztük, mert az olajkitermelő cégek csővezetékei nagyon elavultak. Már be kellett volna őket vonni. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb nyomás, túlnyomás esetén szétrobbannak. Mi kértünk egy független szakértői tanulmányt arról, hogy a cégeknek milyen felszereltsége van, hát ez nem történt meg. A Chevron robbanás szenvedett és azt mondják, hogy azért, mert túl nagy volt a nyomás a csövezetékben, és ez felrobbant. Most pedig január óta, amikor ez megtörtént, még mindig ég a kőolaj a tengeren. És vannak olyan közösségek, amelyek 10 kilométernyire 10 kilométeres körzetben laknak, nem tettnek semmit, pedig ettől függ a megélhetésük. Néhányan a tengervíz lepárlásában nyerték az ivóvizüket is, most nem jutnak ehhez hozzá. Néhányan még így is megiszták ezt a vizet, mert nincs választási lehetőségük. A halállomány is szennyeződött, és a Sevrok eleinte azt mondta, hogy hát nem is történt semmi baj, De mi folytattunk egy vizsgálatot, és azt láttuk, hogy nem csak, hogy a víz szennyezedett el, de a vízi ö, élet is kife, kihal. Egy BBC riporters ellátogatott a régióba, és ezt állapította meg. Nos, ezek azok a problémák, amelyekkel a Nigért a népének együtt kell élnie és Nimo Passi, aki az én társvezetőm, azt mondja, hogy vannak olyan ogonik, akik már beleszülettek a szennyezésbe, szennyezésben éltek, szennyezésben haltak meg, és szennyezett földbe temették el őket, mert ez a terület teljesen megsemmisült. És ez még csak a kőolajszennyezés. Mi a helyzet a földgáz robbanásokkal? Olyan termelési technológiákat használnak, ahol, ami teljesen tiltott Európában és az USA-ban. És innen érkeznek ezek a cégek, de Nigériában azt mondják, hogy ha a gáz égetést le kell állítaniuk, akkor le kell állniuk a földgáztermeléssel is, ez pedig csak arra való, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányokra, a kormányunkra, akik az államügyek intézéséhez való pénzeket ebből a tevékenységből szerzi. Tehát mi tudjuk, hogy a kitermelő cégek beszüntethetik a fő a földgázégetés gyakorlatát, és másféle módszerekkel energiatermelésre használhatnánk. Nigéria egy olyan ország, aminek a világon a legmagasabb a földgáz ára. De és mégis nyíltan 250 milliárd köbméternyi földgázt égettünk el, ez a világbanknak a kimutatása, ez pedig évente 2,5 milliárd USA dolláros veszteséget jelent. Ha követték a híreket januárban, a nigériaiak az utcára vonultak, és tiltakoztak a kormány támogatások ellen, hiszen ez egy olyan kormány, ami hagyja, hogy 2,5 milliárd dollárt kidobjanak az ablakon földgázégetéssel, most pedig azt akarja a saját állampolgáraitól, hogy magas gázárakat fizessenek meg. Hát nem sok, ennél sokkal többet várnak egy kormánytól. Ennek mi az adott, összeadott hatása? Válság, krízishelyzet, nem bíznak az állampolgárok az, a kormányukban, és ugyanakkor nem bíznak a cégekben sem. Több milliárdnyi profitot termelnek ezek a cégek. Miből? A mi mezőinkből. És mi mit, mit kapunk ebből? Azt, hogy szennyezik a környezetünket, megölik a megélhetési forrásainkat, és egészségügyi problémákat okoznak a földgáz égetésével. Nem csak, hogy egészségügyi problémákat, hanem éghajlatváltozást is okoz. Ezt tudományos cikkek már megállapították. Nigériában Volt egy bírósági ítélet, amely a földgáz nyíltégetését illegálisnak nyilvánította, és úgy rendelkezett, hogy a Shell és az NMPC, amely a nigériai tárccége, azonnal állítsak le ezt a termelési formát, de ez mégis tovább folytatódik, és a kormány olyan cégekkel tárgyal, amelyek kitermelnek ilyen módon, és a cégek olyan beszüntetési határidőt neveznek meg, amit csak akarnak. Nagyon sérülékeny a helyzet. Néhányunk számára a kormány ellenségé vált, de sajnáljuk is őket, mert 2010-ben el akarták fogadni az olajkitermelési törvényt. Ez a közös vállalkozásokra vonatkozó törvényeket átformálja. És a kormány lenne itt a törvényhoz, de a Shell képviselői ellenlábasai voltak ennek, és elérték azt, hogy vagy úgy fogadják el ezt a törvényt, ahogy ők akarják, vagy egyáltalán nem fogadják el. Ezt a törvényt még mindig nem fogadták el Nigériában, és még mindig tárgyalják. A kőolajminiszter, és aki mondtam már a korábbi főnöke volt, ő felelős ezért. Úgyhogy nagy problémákkal állunk szembe. Mi ennek a következménye? A Niger tetejában militáns akciókat tapasztaltunk, robbantásokat, emberrablást és fegyverek megjelenését. Mivel én környezetvédő vagyok, elítélem ezt a hozzáállást, mint nigérigai, elítélem. Mindent elítéltem, ahol lehetőségem volt arra, mint Nigériában, mint azon kívül, hogy felemeljem a szavamat. Azt mondtam, hogy ez a fajta hozzáállás nem oldja meg a problémáinkat. A köztörvényes bűnözés nem oldja meg a problémáinkat, sőt. De egy olyan helyzetet kell létrehoznunk, ahol az állampolgárok tiszteletben tartják az értékeket, jogokat. Ezért jöttem el majd ide. Ez számomra nagyon fontos lehetőség itt ma. Nem szeretek csak a problémákról beszélni. Milyen megoldásokat tudnánk kínálni? Azt kérem önöktől, amit már több helyen is, az ENSZ-ben is, és nemzetközi konferenciákon is. Kérem, Nigéria nem tud segíteni önmagán. Szükségünk van az önök segítségére. nem tudjuk felvenni a harcot az kitermelő multikkal, akik megölik a megélhetésünket, válsághelyzetet hoznak létre az országunkban. Természetesen az ogoni föld kiemelten érintett. Minnyáján tudjuk, hogy az Ogoni Föld aktivistáját, milyen sors várta, aki kampányolt Ogoni Föld sorsáért. A kérdésem a következő. Fogadjanak el egy szabályt, miszerint a tagállamok az onnan származó cégeket kötelezzék arra, hogy tiszteletben tartsák az anyaországok vonatkozó törvényeit, és hogy pénzügyi segítséget nyújtsanak sérülékeny és gyenge közösségeknek, akik jogorvoslatot keretnek, különösen amikor az emberi jogok sérelme is felvetődik. Második pont, hozzanak létre egy környezetvédelmi széket az ensz együtt, és hozzák létre a környezetvédelmi tömeggyilkosság fogalmát. Ez a kérés Ezt Vancouverben is előadtam 2010-ben. Elfogadták. <clears throat> hogy az ENSZ éljen ezekkel az eszközökkel. Azt hiszem, az ENSZ egy erős szerv, és ha ők elfogadják ENSZ szinten, hogy ez kötelező tagállamaikra, az pozitív hatás. Harmadsorban az EP biztosítsa, az olajcégek anyaországai állampolgárai számára, hogy hozzáférhessenek a jogorvoslathoz az ilyen ügyekben. Én már a holland parlamentben Tudom, hogy folyik egy ehhez hasonló jogalkotás, és szeretném látni, hogy ennek beérik-e a gyümölcse. És végül, de nem utolsó sorban, örülök, vagy a, itt is utaltak rá, az az, hogy az erdők újra ültetéséhez adjanak pénzügyi segítséget. Ha megvizsgáljuk a nigériai helyzetet, akkor azt láttuk, hogy támogassanak minket. Lehet, hogy abszurdnak hangzik az a kérdés, hogy hagyjuk az olajkészleteket a földben, de ha ott hagyjuk, akkor nem károsítjuk tovább a környezetet. Ez egy tiszta fejlesztési projekt kaphat szén besorolást is a Kyoto protokollban. Köszönöm szépen, és ha van kérdésük, szívesen válaszolok. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon köszönöm, Williams úr. Nagyon nagy hatással volt ránk ez a, volt ránk ez a konkrét és részletes beszámoló. Megtudtam, hogy az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe az, hogy nyilvános vitákra vigye ezt a problémát, ezeket a kérdéseket Nigériában. És talán megtudtuk azt is, hogy a beruházásoknak nem csak pozitív hatása van a fejlődésre az adott országban. De a fejlődő országok hatóságainak is nagyon fontos tudatára ébredniük, hogy felelősek azért, hogy kinek adják át a földhasználat jogát. Úgyhogy ezért fontos közös eszmecserét folytatni beszámolóját követően. Most azonban azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy nagyon rövid megjegyzéseket tegyenek, rövid kérdéseket tegyenek fel Milliens úrnak. Először Teva úr kap szót, aztán Görenz úr. Köszönöm. Nem akarok hosszan időzni, de mivel Williams úr említette az ivát, ez olyan esetet 17 évvel ezelőtt tölték meg, és még mindig ezekről a, besz- ezekről a dolgokról beszélünk. 17 évvel később Williams úr ugyanezekről a dolgokról beszél, és ez egyszerűen felháborító. Köszönöm. Görenc úr a következő hozzászóló. Köszönöm. Köszönet Williams úrnak ezért az előadásért, ami rendkívül érdekes volt valós botrányra utalt, aminek oka az, hogy Nigéria ö, kormányának hatósága nem működik. Én a következő következtetést vontam le. Mielőtt a cégek elkezdik kitermelni az olajat, kell, hogy kapjanak ehhez engedélyt. Az egész világon vissza lehet ezt vonni, ha azok a feltételek, amelyek az engedélyben ö, feltüntetésre kerültek, ö, végén ö, nem felelnek meg a valóságnak. Tehát a cég nem tartja őket tiszteletben. Szóval úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az a hatóság, a kormánynak azon hatóság, amely kiadta ezt az engedélyt, mindenképpen tiszteletbe is tartassa ezt. Nos, nagyon sokat utalt egy nemzetközi bíróságra, amely az ilyen helyzeteket elbírálhatná. Ennek ellenére én azért egy kicsit haboznék ezt már is állásfoglalásban megfogalmazni, mert ez egy új lépés lehetne, amely bizonyítja az adott ország állami hatóságainak meggyengülését, ahol ezek a dolgok történnek. Azt szeretnénk, hogy ez a hatóság azonban tiszteletet kapjon, ahol a jogokat tiszteletben tartják. Sőt, elmennék még addig is, hogy állásfoglalás helyett jogászokhoz kellene fordulnunk, hogy részletesen felvázoljuk ezt a, tényt, legyen esetleg egy jelentés, amelynek célja az lenne, hogy még jobban ö, kivesézzük ezt a témát egymás között. És mindenki, aki szennyez, minden olyan forrás, amely nem azokhoz kerül, akik erkölcsileg és jogilag is jogosultak erre, illetve szükségük van rá, arra vezet, hogy a másik oldalon tehát erőfeszítések kudarcba fulladnak. Tehát minden visszakerül ugye először is az állam mi hatósághoz. Úgyhogy szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban elmondaná az ön véleményét, hogy ő úgy értelmeztem a dolgot, ahogy ön. Köszönöm. Uh, I would like to propose uh, that we are uh, calling our members. Azt szeretném javasolni, hogy a képviselőknek adjuk meg a lehetőséget rövid megjegyzésekre és kérdések feltételére, és a végén adnám meg önnek a szót a válaszadás jogán, Keller asszony. Nagyon köszönöm ezt a beszámolót. Teljes mértékben osztom az aggájait a környezetvédelem hanyatlását illetően. Hát sajnos ez gyakorta előfordul, hogy európai cégek teszik ezt, itt az Európai Unión belül tiszteletbe tartják a környezetvédelmi törvényeket, máshol nem. Erről számos példa tanúskodik világszerte, Amerikában is, ahol vannak cégek, akik nagyon jól tudják, hogy hogyan kell tiszteletbe tartani a nagyjából megfelelő környezetvédelmi szabályokat, hirtelen elfeledkeznek ezekről, hogyha külföldre mennek. Van egy kérdésem. Van-e konkrét javaslata azzal kapcsolatban, hogy a parlament mit tehetne még említette a bírósági eljárást is, de van-e konkrét javaslata? Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig parancsoljon Kuteszleptra úr. Nagyon köszönöm elnök asszony a szót. Először is gratulálni szeretnék Williams úrnak ehhez a kiváló beszámolóhoz. Nagyon sokat olvastunk erről a témáról, nagyjából ismerjük is a helyzetet, vannak annak közöttünk, akik jobban, hogy mi a helyzet a Niger folyó delta vidékén. Van azonban két kérdésem. Ma az ENSZ egyik képviselője itt van a körünkben, úgyhogy talán jó lenne most feltenni a kérdést először is arról, hogy a civil társadalom szerepe mi a Nigéri folyó delta vidékén. A helyzet sokkal komolyabb, mint amikről a világ más pontjai kapcsán hallottunk. Úgyhogy szeretném a véleményét hallani. Az e, a civil szervezetek milyen szerepet vállalhatnának fel? Ha esetleg erről néhány szót tudna szólni. A harmadik javaslata, vagyis az, hogy a különböző közösségek fizessenek azért, hogy az erdőket eh, bizonyos területeken megtartsák. Yasunihoz hasonlóan, Ekvádorhoz hasonlóan, és más területekhez hasonlóan, ahol biodiverzitásra van szükség, és ahol erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy védett területeket hozzunk létre, főleg olyan területeket, ahol a természetes diverzitást megőrizhetjük. Talán a világon ki lehetne jelölni olyan területeket, ahol esetleg a sokszínűség miatt, a nehézségek miatt azt kellene javasolnunk, hogy ezeken a területeken ne történjen semmiféle kitermelés. Úgyhogy talán az ENSZ-en keresztül lehetne valós politikákat létrehozni, hogy tényleg meg is történjen mindez. Hogy olyan területek, amelyek még szüzek maradtak a gazdasági kiaknázás szempontjából, továbbra is azok maradjanak. Talán az ENSZ képviselőjétől szeretnék hallani erről valamit. Köszönöm szépen. Mielőtt ismételten megadnám a szót önnek, Williams úr, Anike Galamának szeretné megadni a szót, aki, aki a World Wide Fund koordinátora. Az európai ö, ö, olajkitermelők ö, felelősségével foglalkozik a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Vuranda területén. Köszönöm szépen, hogy röviden ismertethetek egy másik esettanulmányt. tanulmányt nagyon reméljük, hogy nem jut a helyzet odáig itt, mint Nigériában. Itt a Verungai Nemzeti Parkról van szó, Afrika legrégebbi nemzeti parkjáról, amely a Kongói Demokratikus Köztársaság kereti területén Urganda és Ruanda határán találhatók. Hogyha hallottak erről a parkról, az azért volt, mert nagyon híres hegyi gorillák élnek ott. Az elmúlt évtizedben Diane Fossils védte őket, aki nagyon híres személyiség volt. A WWF már nagyon hosszú évek óta próbálja támogatni a helyi hatóságokat a park védelme érdekében, és segít a helyi közösségeknek is, hogy saját megérhetésüket fenntarthassák. Ma azonban a park már egy másoknál fogva is elhíresült, mégpedig azért, mert olajat termelnek ott ki, amely elvileg a park területén található. A Total és a francia cég és a Soko International brit cég 2011-ben és 2012-ben jelentek meg itt, miután a kongói kormánytól koncesziót kaptak az olajkutatásra. Ugyanakkor azok a területek, amelyeket lefedett a koncesszió, 85%-ban a parkhoz tartoznak. UNESCO örökségről van szó. And the spider... A Ramszári egyezményhez tartozik. És a konfliktus ellenére még mindig megvan a park, és a helyzet relatíve stabilizálódott mára. Ugyanakkor a Verungai Nemzeti Parkban tiltja a nemzetközi egyezmények, mint például az UNESCO világörökség egyezménye tilalma alá tartozik, bár olyan koncesziók esetében, amelyek részben terül, találhatók a park területén, állítólag az a helyzet, hogy tiszteletben tartják ezeket az egyezményeket. A WWF rendkívül aggasztja, hogy az európai kormányok itt képviselő, tehát képviselőik segítségével elért nyomás nélkül továbbra is folytatják az olajkitermelést, és ez meg ez megkockáztatja egy egyedi védett terület létét ezen a területen. Tehát láthatják a közvetlen kapcsolatot ehhez a témához. Röviden hallottuk azt is, hogy az európai olajcégek, mivel otthonaik itt találhatók, tiszteletbe kell tartani külföldön is a vállalati felelősséghez tartozó területeket. Aztán az az OSCD útmattatások kérdése, ahol nyilván a környezetvédelmi kérdéseket is tiszteletbe kell tartani. De ugyanakkor a kormánynak kellene tiszteletbe tartatnia ezt, tehát nekik kell biztosítani azt, hogy az otthonokon kívül tevékenykedő olajkitermelő cégek tiszteletbe tartják ezeket. Az Európai Parlament, és főleg a DEVE, szintén felelősséggel tartozik azért, hogy a Verunga Nemzeti Parkban ne legyen ilyen olajkitermelés. A tízes kereten belül 30 milliót biztosít a bizottság a biodiverzitás és az erdő gazdálkodásra, 10 millió euró főleg a Verungai Nemzeti Parkra szánt összeg. Kongói szinten. A kongói kormány eddig nagy dolgot ért el, mert teljes stratégiai környezetvédelmi felmérést végzett, röviden a bizottság képviselője utalt erre, hogy felmérjék, hogy ennek milyen következményei lehetnek a parkra, mármint az olajkinyerésnek, illetve annak környezetére. Mi, WWF, arra kértük a olajkitermelő társaságokat, hogy tartsák tiszteletbe ezt a folyamatot, várják meg, amíg lezárul, és hogy intézkedhessenek az érintett hatóságok de sajnos eddig egyetlen egy cég sem reagált erre, ellenkezőleg az olajcégek felmérései már be is indultak most, amikor itt erről beszélünk. Úgyhogy a devét arra kérjük, hogy hatáskörét használja fel, és az Európai Bizottságot kérje arra, hogy az LCH e projektben és annak keretén belül az európai cégeket emlékeztesse arra, hogy hasonlóképpen kell eljárniuk. Végül el szeretném mondani, hogy azt hiszem nagyon szomorú lenne, hogyha, mint ahogy Nigéria eset tanulmánya esetében is tapasztaltuk, a következő forrás a konfliktusok esetében, ami ez az ország legyen. Nyilván itt a természeti források, és az emberi szenvedés aspektusát kell figyelembe venni, és nagyon reméljük, hogy az olaj nem lesz következő konfliktusok forrása. Ugyanakkor az olaj Afrikának ezt az egyedi területét veszélyezteti, főleg a Nemzeti Park miatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, az ön hozzászólását is továbbítom a titkárságnak, és így a DEVE minden tagja megkaphatja, hogyha egyet ért ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm, most megadom önnek a szót, de sajnos jeleznem kell, hogyha lejár az ideje, csak néhány percet adhatok, mert Elfel asszonynak is válaszolni kell a feltett kérdésre. Köszönöm. Um. Thank you to all the contributors. Köszönöm szépen, köszönöm a, az összes hozzászólást, kérdést, különösen eh, azt, hogy eh, ennyien eh, nyomon követték a nigériai helyzetet. És hallottam, hogy egyes javaslataimról elindult a gondolkodás. Deva úr nincs éppen itt. A nigériai helyzet Ken Salavia meggyilkolása óta 17 éve nem változott. Az ENSZ megállapítása szerint is ugyanolyan rossz a helyzet. Tisztelt parlamenti képviselő arról a botrányról beszélt, miszerint eh, ugye az állam hatóságai nem teszik, vagy nem tehetik meg azt, amit kellene tenniük. Számtalanszor eh, felróttuk ezt a nemzeti hatóságoknak, és közülünk sokan mindent megtettünk, hogy az állam képviselői teljesítsék a feladatukat, de mindez idáig sikertelenül. Ami a gázkitermelési szennyezést illeti, a környezetvédelmi minisztérium nak, illetve az érdekelti ülés résztvevőinek azt javasoltam, illetve felhatalmazást is kaptam. A földgáz elégetésről szóló rész megszövegezésére a törvényben. Két hónappal később azonban a környezetvédelmi miniszter felmentette engem ebből a megbizatásból, és ez a jogalkotási folyamat magától kimúlt. A olajtársaságok ellenkezése miatt nem sikerült a jogszabályt elfogadni. a környezetvédelmi iránymutatásokat és normákat maguk az olajcégek alakítják ki, szövegezik meg, a UNEP is megemlíti ezt a jelentésében. A kormány ezért nem is tudja elszámoltatni ezeket a cégeket. azt mondják a kormánynak, hogyha azt kérik, hogy teljesítsük a normákat, akkor le kell állítanunk a termelést. Mi nem szeretnénk, hogyha Nigériában forradalom törne ki, akkor az az egész nemzetközi közösség számára probléma lenne. Természetesen minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy a Boko Haram iszlamista csoport mit tesz Nigériában a kormány ellen. A kormány pedig nem tud rendet teremteni. Ezek a problémák tovább súlyosbodhatnak. Ezért is tesszük ezeket a követeléseket. Um Yeah, of course, um, I agree with... Uh, Ugye itt a működési engedélyek visszavonása is felmerül, aztán a kettős mércére kérdeztek rá. Gyakorlatilag mindenki egyetért, hogy kettős mércét alkalmaznak. A multinacionális olajcégek nem tartják be a fejlődő országok szabály, a fejlett országaik szabály, a fejlett országok szabályt a fejlődő országokban, úgy döntenek, hogy nem tartják be. Azért, mert a fejlődő országok mechanizmusai gyengék, nem csak Nigériában. Kongói köztársaságról hallottunk az előbb, illetve arról, hogy mi várható ott amit Kongóban tartanak, az Nigériában valóság, sőt, még rosszabb a helyzet. Az összes afrikai országra igaz ez, ahol az olajbevétel jelenti a fő jövedelemforrást. Gánában megpróbálnak kivétel lenni a többi ö, afrikai olajországhoz képest. mert már a kezdetekkor tájékozódtak eh, a többi afrikai ország helyzetéről, és felkészültek a kitermelés körülményeire. Kongói Köztársaságban, Szudánban, a többi országban is nagyon fontos, hogy eh, mielőtt az olajkitermelés ennyire eh, fontos nemzetgazdasági szemponttá válik, felkészüljenek megfelelően. Két kérdést kaptam, az egyik a civil társadalom szerepére vonatkozott. Nagy hangsúlyjal mondtam, a civil társadalom nélkül a külvilág nem is hallana a nigériai helyzetről. A mi felelősségünk nem csak az, hogy a külvilágot felvilágosítsuk, hanem az is, hogy a belföldi lakosságot tájékoztassuk a lakosságot, tájékoztassuk az én szervezetem fő feladata a preventív mechanizmusokról beszélni az embereknek. Hogyan lehet jobban védekezni a szennyezés, a pusztítás, a rombolással szemben? Először is ne vegyünk részt ebben. Hát persze a szivárgás egy része szabotásnak tudható be, helyi szabotás akcióknak. Egyes esetekben ez tényleg előfordul, de az esetek többségében nem ez a, az ok, a UNEP jelentés is ezt mondja ki. Az olajcégeket is meg kell találni, meg kell kérdezni, kétségbe kell vonni az állításaikat. Az illegális ö, olajkétermelés is komoly ö, üzletet jelent. Elég sok pénzbe kerül ez egyébként, úgyhogy valaki mindig áll a háttérben, vagy magas kormányzati pozícióból, vagy külföldi pénzzel használja ki így a helyieket. Nagyon fontos, hogy mindenkit felvilágosítsunk a szakpolitikai kérdésekről is, és olyan helyzetet alakítsunk ki, ahol a szabályozók segítségével megoldást lehet találni a problémákra és ügyvédekkel el lehet érni, hogy bíróság elé citáljanak kitermelőket. Nagyon sok a frusztráció a helyek részéről is. Van egy bírósági ítélet Nigériában, miszerint a gázégetésnek véget kell vetni. Hat éve született ez az ítélet, és még mindig égetik a gázt. Nekem nem az a feladatom, hogy betartassam a törvényeket, hanem az, hogy bíróság elé vigyem a jogszabálysértéseket. Nagyon gyakorlati szempontból is hozzá kell állnunk ahhoz, hagyják az olajat a földbe, ne termeljék ki. Az, hogy az olajat a földben hagyják, az egy végső megoldás lehet, közbőső megoldás, egy közbőső eljárás, a felülvizsgálat, amiről beszéltünk, nemzetközi perindult a Shell ellen Hágában, ebben részt veszünk. erre lehetőségünk nyílt, hogy Hágában bepereljük a selt. Ezeknek a javaslatoknak az alapján folytatjuk a munkát, és hogyha a szakbizottság konkrét javaslatokat kér, akkor ebben szívesen segítek. Mármint, hogy hogyan lehet a bíróságokhoz fordulni. Nagyon szívesen megteszem, hogy segítek. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, ezt a kiváltságot. Köszönöm szépen, Williams úr. Úgy gondolom, hogy a fejlesztési szakbizottság tagjaiként mindjárt egyetértünk, hogy nagyon örülnénk, hogyha továbbra is tájékoztatna bennünket a helyzetről. Szeretném most újra megadni a szót Kempf asszonynak, mert ön is kapott Cortes Lastra úrtól konkrétan kérdést. Én is reflektálnék arra, amit Williams úr mondott. A, az Onagoni övezetről szóló UNEP jelentésről az a kritika hangzott el, hogy nem szerepel benne a legutolsó olajömlés, mert ez tavaly következett be. Egyébként nagyon részletes ez a jelentés. Én felhívnám a figyelmüket rá, szociális és környezeti kihatásokról jól beszámol a kitermelés vonatkozásában. Kartasz úr kérdésére azzal kapcsolatban, hogy milyen globális kezdeményezések történtek annak érdekében, hogy az erőforrások, az erdők, az olaj helyben maradhassanak, egyszerűen ne használják őket fel. Nos, van egy ENSZ RET nevű kezdeményezés, hagyjuk ott az erdőt, ahol van, és a Verunga Park esetében is érdekes lehet ez Kongóban. A helyi ö, lakosság ö, kellene, hogy kezelje ugye az erdőt, ahelyett, hogy kitermelik a fát meg kell próbálni megőrizni az erdővel borított területeket, és ehhez globális nemzeti pénzügyi mechanizmusokat lehet kialakítani, hogy a települések ezért pénzt kapjanak. Három dolog van, amiben az Európai Unió segíthet a projektek megvalósításában. Az egyik az, hogy ezek tényleg hosszú távú megőrzési projektek legyenek, hogyha csak néhány hónap, néhány év ről van szó, akkor az nem fog segíteni az éghalatváltozás megakadályozásában. Hosszú távú fenntartható helyi fejlesztésre van szüksége a lakóközösségeknek. A második dolog a monitoring mechanizmus. Monitoring mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy elkerüljük azt, hogy a hatóságok nyeljék el a pénzt, és semmi ne történjen. Fontos, hogy a helyiek, az őslakosok bevonásra kerüljenek, és um, munkaintenzív fejlesztések legyenek. Nem akarunk sem természetvédelmet, sem fejlesztést úgy, hogy ez nem teremt munkahelyeket. A helyiek számára munkahelyekre van szükség. Ecuador példáját említették, ez az egyik projekt, kísérleti projekt, Kongóval, Vietnámmal együtt. Ezek is részei ennek a RED kezdeményezésnek. RED kezdeményezésnek. R-E-D-D. Uh, uh, Köszönöm szépen. Most pedig egyetérthetünk abban, hogy a fennmaradó pénz, ö, perceket a végkövetkeztetésekre fordítjuk. Köszönöm szépen, Gabriella. Rövid leszek. Már a meghallgatás előtt nyilvánvaló volt számunkra, hogy hatalmas a környezet sérülése és az éghajlatváltozás, illetve ezek nagyon összefüggnek a szegénységgel. Ezt enélkül, ennek figyelembevétel nélkül nem foglalkozhatunk a fejlesztéssel. Sokat hallottunk az aggodalmakról a fejlődő országokban, de nem csak ott, hanem az EU-ban is. Hogy mi mit tehetünk. Például mi is tehetünk valamit az éghajlatváltozás ellen, a finanszírozás juttatására, és a Rio Plus 20 konferencia nem sokára megrendezésre kerül. Megvitathatjuk ezeket a témákat, és nagyra törő konkrét célokat tűzhetünk ki. arról, hogy mit teszünk az EU-ban és az EU-n kívüli országokban. Említette a civil szervezetek és a helyi lakosság bevonását. Az Árhuszi egyezményhez csatlakozhatnának más országok is, de már a bizottság sem tudja bevonni a civil társadalmat megfelelő mértékben. A környezetvédelem érdekében még nekünk is nagyok a hiányosságaink az EU-ban. Úgyhogy nem szabad másokra mutogatnunk. A zöld gazdaság bár nagyon fontos, még kis szerepet játszik. De még mindig nagy a szükség a fejlesztési segélyekre. Ezért nem szabad feladnunk az ezer, a 2015-re megvalósítandó 0,7%-os részesedési arányt. Hiszen ha úgy tetszik, ez nem csak egy alternatív megoldás, hogy hivatalos EU-s eljárásokhoz. Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék felvetni. Egyetértek abban, hogy nekünk és a bizottságnak feladata monitorozni, hogy mi történik a fejlődő országokban és elkötelezettnek kell lennünk a milleniumi fejlesztési célok iránt, és harcolnunk kell az éghajlatváltozás ellen, és a biodiverzitás érdekében. De meg kell vizsgálnunk, hogy mit idézett elő a válság, az euróválság Legyünk tudatában annak, hogy a válságról, amikor beszélünk, az éghajlatváltozás elleni harc és a biodiverzitás sért végzett harc teljesen áldozatul ennek a politikának. Szerintem ez nagyon fontos. Másodszorban élelmiszerellátás biztonsága és az alultápláltságot illetően. Néhány eh, héttel ezelőtt kaptunk új adatokat, és arról, hogy ez közvetlenül kötődik az ökoszisztéma leépüléséhez. Nem megfelelő az élelmiszerellátás, ez nyilván alultápláltságot és szegénységet okoz, Szeretném felvetni azt is, hogy az európai cégek, az európai vállalkozások szerepét jobban szem előtt kell tartanunk. Ez nem csak vállalati felelősség. Itt az ökológiai felelősséget és az emberi jogokat is figyelembe kell vennünk. Ezen kívül nem csak az önkéntes elkötelezettségre kell alapoznunk, hanem konkrét felelősséget kell vállalni az okozott károkért, és konkrét szankciókról kell beszélnünk. Nem szabad büntetlenül hagynunk a cégeket. így támogatjuk Önöket a harcukban az igazságért, amely az ökológiai és társadalmi igazság helyreállítását illeti az Önök régiójában és országában, és folytatni fogjuk majd még a vitát. Most pedig köszönöm a résztvevőknek, a tagoknak és Williams úrnak, és a szakértőinknek. Köszönjük szépen!